Daniel Kaspari nyújtotta be, és ezen anyagokat az illetékes szakbizottságok számára továbbítottuk. Most pedig térjünk át a napirendre. A napirend végleges tervezetét, amelyet április csütörtöki ülésen az elnöki értekezetnek meghatároztunk, ezt kiosztottuk. A politikai frakciókkal való konzultációt követően a következő napirend változtatási kérelmet szeretném megosztani a plenárissal a második és harmadik napirendi pontot meg akarjuk fordítani annak értelmében, hogy a szociális jogok európai pilléréről és a munka és magánélet közötti egyensúlyra vonatkozó kezdeményezésről elfogadott határozat a második napirendi pont lenne, a magyarországi helyzet után következne ez. Van-e kifogás ezzel kapcsolatosan? A napirendet tehát ennek értelmében módosítottuk. Ezen kívül a következő kérelmet is kaptam. Pitella úr, tessék! Nem, ezen pontot illetően ezzel egyetértek, amit, az, amit ön említett az imént, de szeretném javasolni, hogy a magyarországi helyzetről szóló vita után legyen májusban egy állásfoglalás. Elnök, elnök, majd most fogom bejelenteni az ön kérését. Ahogyan tehát Pitella úr mondotta, az SZND frakció azt kérte, hogy a bizottság nyilatkozata után a magyarországi helyzetről legyen egy állásfoglalás, melyről majd a májusi plenáris ülésszakon szavazunk. Most pedig megadom a szót Pitella úrnak, hogy hivatalosan nyújtsa be ezt a kérelmet. Ez így elégséges? Rendben. Van-e valaki, aki ellenzi Pitella úr kérelmét? Ellene van-e valaki? Ki, ki, ki, ki ellenzi? Ön ellenzi? Jurek úr, ellene van, tessék szóljon. Izba, Wysoka Izba, Európa már już dość... Európa Na, elege van már a konfliktusokból. Nem az a cél, hogy egy újabb frontot nyissunk meg egy olyan országgal, amely csak saját kulturális alapján politikát akar folytatni, meg lehet persze ezt vitatni, ám állásfoglalást indítani és konfliktusba fogni, csak mélyíti a válságot, amelyben vagyunk. Sokan szolidaritást érzünk Magyarország irányában. Hát függetlenül attól, mit gondolunk, nem szabad tovább mélyítenünk a válságot Európában. Nem hiszem, hogy szükség van állásfoglalásra. Pongo allora. Most tehát szavazásra bocsájtom. Prego. Tessék. Punto dell'ordine, onorevole prego. Erzse asszony, ügyrendi kérdés. Elnök úr, csak egy kis pontosítás Pitella úr kérelmével kapcsolatosan. Van itt egy megállapodás több frakció között, hogy nem kérünk állásfoglalást, és egyben missziót Magyarországra. Jó lenne, hogyha ezen két kezdeményezést együtt ö, bocsájtanánk szavazás, ahogyan ebben már együtt megállapodtunk. Köszönöm. io ricevuto... Képviselő Pitella úr, kérelmét kaptam meg a szocialista frakció részéről arra vonatkozóan, hogy a vita után legyen egy állásfoglalás, melyről májusban szavazunk. Nem történt kérelem misszió megszervezésére. Quindi, mi pare che... Tehát úgy tűnik számomra, hogy csak a napirendről ö, szavaz a plenáris, ez irányban nincsenek tehát változások. Szavazásra bocsájtom tehát Pitella úr kérelmét a Szocialista Demokrata frakció részéről abban az irányban, hogy legyen egy állásfoglalás a magyarországi helyzetről, melyről a május első plenáris szakon szavazunk. Ki van ellen, mellette, ellene? Ki tartózkodik? A javaslatot elfogadtuk. Tehát a bizottság nyilatkozata majd egy állásfoglalással zárul, és erről a májusi első ülésszak alatt szavazunk. Ezen kívül a következő kérelmeket kaptam. Az, de azt kérte, hogy a bizottság fő képviselője, külügyi képviselője az egyiptomi koptok helyzetéről nyilatkozatot tegyen a szíriai vitát követően, és Jakonú kutás örökséggel kapcsolatos jelentését pedig halasszuk el a májusi ülésszakra. Obermeyer úr kap szót, hogy az elnál kérelmét megalapozza. Köszönöm, elnök úr. Április 9-én izlamisták Egyiptomban terrortámadást intéztek a keresztény koptok ellen. 76 keresztény halt meg a támadás során. Egyre inkább üldözik Egyiptomban a keresztény kisebbségeket, akik 1400 eh, éve élnek ott millió számra, és egyre inkább menekülnek az országból. Az 19 es cikk A pontja szerint szeretném napirendre tűzni a témát, és kérem a támogatásukat ehhez. És név szerinti szavazásra szeretném bocsájtani ezt Ferenc pápa is felemelte szavát ebben az ügyben a héten, és a koptok látogatását fogadta. Köszönöm, Obermeier képviselő úr. Van-e valaki, aki ellene kíván szólni? Contro. Ellene. Honorable Preda. Preda úr, tessék. Elnök úr, köszönöm elnök úr. A frakciónk támogatja a keresztényekről szóló vitát az egész közel-keleti régióban, de májusi hónapban nem csupán erről kell vitáznunk, és az egyiptomi főmufti ö, ö, irányában is lesz majd alkalmunk arra, hogy nyugtalanságunkat megosztjuk velük, vele ezzel a helyzettel kapcsolatosan, de májusi ülésszak alatt keretsünk erre sort, mert ez a napirend már így is nagyon sűrű. Honorevole Obermeier. Obermeier képviselő úr. Fenntartja-e továbbra is? javaslatát, azt illetően, hogy most kerítsünk sort az egyiptomi koptok helyzetéről szóló vitára ezen ülésszak alatt, vagy jobb szeretné, hogyha Preda úr javaslata, az csatlakozva májusban kerítenénk sort erre a témára. Persze ott lesz még az elnökök értekezlete is, de most elmondhatja a véleményét. Köszönöm, elnök úr szerintem rendkívül sürgető a helyzet, nem kéne elnapolni, újra és újra elnapoljuk a témák sorát, amelyek égető sürgősségűek. Szerintem döntenünk kellene, ezért kérem, hogy tűzzük napirendre mielőbb, foglalkozunk a témával, és Ferenc pápa látogatása, egyiptomi látogatása nagyon jó alkalmat teremt ennek aktualitására. Voorzitter, mag ik u even informeren? Elnök úr, szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy pontosan ezt kéne tegyük. Két javaslat van az asztalon. Egyrészt Préda úr javaslatát külön meg lehetne szavaztatni, ám jó lenne, ám egyetértek Obermajor úr javaslatával is. Tehát, hogyha megszavaznánk most a második javaslatot, akkor az, az Intergroup társelnökeként pontosan szeretném, hogy miről is szavazunk, melyik javaslatról ebben az eljárásban. Honorevole Bustinaro. Bustinaro képviselő úr. Presidente, I fully agree with... Elnök úr, teljesen egyetértek azzal, hogy megvitatjuk ezt a helyzetet, ám e, először azt kéne meghatározni ki a hibás, hiszen az állami hatóságok megtesznek mindent Egyiptomban, hogy megakadályozzák a terrorista támadásokat, ám a terroristák éppen ezért terroristák, ugyanakkor nem említik ennek vallási vetületét. Ezért például javaslatát támogatnám, ne célozzunk meg konkrétan egy-egy csoportot, és ne dimenzionáljuk túl a tragédia vallási vetületét, mondom én. L'Aula sovrana. A plenáris dönt, szavazásra bocsájtom tehát. Az NF frakció kérelmét Obermeyer úr mutatta ezt be, azt illetően, hogy hozzáadjuk ezen ülésszak napirendjéhez a Törökországról szóló vita után ezt a vitát, amely a főképviselő nyilatkozatával zárulna, az egyiptomi koptok helyzetével kapcsolatosan név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. mindenki il voto chiuso lezárom a szavazást a javaslatot elutasítottuk ami pedig Préda úr kérelmét illeti. Tessék. Honorable Beres. Beres képviselő. Je ne sais que ça ne changera rien au vote, mais je voulais... Nem ö, fűzök hozzá semmit a szavazáshoz, de nincs nem a szavazókártyám, ellene óhajtottam szavazni. Allora, vi propongo... Akkor azt a következő megoldást javaslom. Ugye az elnökök értekezletet dönt a május első ülésszak napirendjéről. Úgy vélem, hogy az elnökök értekezete napirendjén szerepel Préda úr kérelme, amelyet a szocialista frakció Bostinár úr révén támogatott tehát erről most szerintem felesleges szavazni, majd az elnökök értekezlete dönt erről. Úgy tűnik, hogy széles többség van amellett, hogy a május első ülésszakon vitassuk meg a keresztények üldözésének ügyét a világban általában. Vállalom ezt. Préda úr kérésének megfelelően, hogy holnap a főmuftival való találkozó során kiemeljem, hogy az Európai Parlament számára mennyire fontos a tolerancia, a vallások közötti párbeszéd és a vallások békés együttélése, mint Egyiptomban, ahol ugye nagyon sok vallás él együtt, körülbelül 10 millió keresztény is él a muzulmán többség mellett. Fontos tehát a kisebbségek védelme, ahogyan ezt mi is tesszük itt Európában. Ezt az üzenetet át fogom adni közvetlenül a főmuftinak, akivel holnap találkozom az Európai Parlament székhelyén, és aztán az elnökök értekezlete fogja majd véglegesíteni ezt a döntést. Ezen kívül tájékoztatom önöket, hogy csütörtökön a jogi szakbizottság elfogadta a következő mentelmi jelentést, a Löbreton jelentést. A 9-es cikk 8 os bekezdése értelmében a Hess szabályon belül ezt a jelentést csütörtökön fogjuk megszavazni. Ezen kívül a GUE frakció a 105-ös cikk 3-as bekezdésének értelmében egy kifogást nyújtott be a bizottság delegált rendelete irányában, amely a 978-212-es rendelet második mellékletét módosítja. Itt az általános vámtarifa sémáról van szó. Ezt a jelentést a csütörtöki szavazás kapcsán szavazzuk meg. A rendet ezen módosításokkal tehát elfogadtuk. Passiamo. Ora. Térjünk át most a bizottság nyilatkozatára a magyarországi helyzet kapcsán. Franz Timmermans első alelnök kap szót. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, miniszterelnök úr. A magyarországi legfrissebb fejlemények nagyon sok embert aggasztanak az EU-ban, meg a világ többi részén is. Osztjuk ezeket az aggályokat. Kérdések merültek